Pan Przewodniczący! Az elnök. Good morning, colleagues, please. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Kérem mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Otwieram posiedzenie. Köszönöm szépen, megnyitom az ülést. Az első napi rendi pontunk az Európai Tanács elnökének eh, nyilatkozata a gazdasági irányításról, az október 28-29-i ülésről. Üdvözlöm az Európai Tanács elnökét, Herman van Rompuy urat, és az Európai Bizottság elnökét, José Manuel Barózót. Jelen van a belga elnökség képviselője is, és több bizottsági taggal. Szeretném megnyitni az ülést, mégpedig Herben van Rompuy, az Európai Tanács elnökének bevezető szavaival. Elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Tanács ülése október 28-án és 29-én a gazdaságirányításra szentelt nagy figyelmet, és a gazdasági irányításról szóló munkacsoport munkájáról is szó volt a jelentését, a munkacsoport jelentését jóvá hagyta a csúcs találkozó. Most én Írországról szeretnék szólni. A nemrégiben bekövetkezett események bemutatok, hogy mennyire fontos ez a téma, mennyire szükségszerű a gyorsan lehívható pénzügyi eszközök rendszerének kialakítása. Nagyra értékelem a pénzügyminiszterek múlt heti ülésén gyorsan hozott döntések, és ez nagyon jól példázza azt a szintű elszántságot, amely tekintetében garantálni szeretnénk az euró stabilitását. Az Európai Unió és az eurózóna számára egy erős politikai program keretében fog biztosítani pénzügyi támogatást. Az írhatóságok, a bizottság, az IMF és az Európai Központi Bank közösen fogja kidolgozni ezt a programot. Miután az ír gazdaság alapjai erősek, azt gondolom, hogy a program megvalósítása hozzá fog járulni ahhoz, hogy visszatérjen az ír gazdaság stabilitása. Most idéztem az Eurócsoport és az ECOFIN miniszterek nyilatkozatából. A feladat nem kormányközi konferencia volt, hanem felül kellett vizsgálni, és a munkacsoport munkáról beszélek. A munkamódszerénk felülvizsgálata volt a feladat, a prioritások, az eljárások kerültek középpontba. Mi egyensúlyt kívántunk teremteni a között, hogy egy átfogó európai keretet kívánunk létrehozni, amely segítségével elkerülhető a túlzott házat államháztartás hiány, és a fizetési mérleg egyensúlya létrehozható, másrészt pedig a nemzeti kormányoknak szabadon lehet dönteni arról, hogy mire, mit, mire kívánnak adót kivetni, és mit, mire kívánnak költeni. A nemzeti és európai törvények, illetve politikai folyamatok tekintetében. Nagyon fontos megnézni a gazdasági és adóügyi döntéseket. Milyen hatással van az Európai Unió egészére az egyes kormányok döntésének? Milyen hatásai vannak, azt akartuk megnézni. Meg akartuk erősíteni az Európai Unió szintet abban az értelemben, hogyha valamely tagállam kockázatot jelent a többi tagállam számára, akkor fel kell lépni. Most az ajánlások a munkacsoport ajánlásai nagyon közel állnak a bizottsági javaslathoz. Ezt a kérdést már kétszer is megvitattam az Európai Parlament frakcióvezetőivel, illetve az illetékes szakbizottságok elnökeivel is tárgyaltam. Az önök által kívánt formátumban jártunk el. Egy dolgot szeretnék tisztázni. Néhányan azt mondják, hogy csalódottak, mert nem automatikusak a döntések. Több automatikus döntéshozatal ezt javasoljuk mi. A tanács és a tanács a szerződés értelmében fog dönteni szankciókról az úgynevezett fordított többség értelmében. Ez azt jelenti, ha nincsen minősített többségi szavazás, ugye mostanáig úgy volt, hogy a többségnek kellett jóváhagyni a szankciót. Néhány héttel ezelőtt néhány tagállam nem volt nagyon hajlandó elfogadni a fordított többség folyamatát. Most a munkacsoport számos egyéb intézkedést is javasolt, például a stabilitás és növekedés egyezmény megerősítését, több politikai koordinációt az európai szemeszter keretében, sokkal jobb statisztikai és független adóügyi tanácsok bevezetését. A politikai döntések mindenkire, minden partnerem hatással vannak. Ez egy nagy tanulság, amit levonhatunk a válságból, általános megjegyzés. A munkacsoport politikai keretet hozott létre amely a konszenzus generálására irányult, ez a politikai keret. Most pedig, ha úgy tetszik, jogalkotási nyelvre le kell fordítani az ajánlásainkat. A bizottságnak, a tanácsnak, a parlamentnek közösen kell dolgozniuk, és én bízom benne, hogy ezt a lendületet mind a három intézmény fenntartja. Ez nagyon fontos. A harmadik és legfontosabb vagy utolsó eleme a munkacsoportnak ez igazából a munkacsoportot követő utómunkálatokra is vonatkozik. Nagyon fontos egy krízis vagy válságkezelő rendszer létrehozása, az egész eurozónára vonatkozik. Az összes kormány és államfő egyetértett abban, hogy erre szükség van. Egyetértettek abban is, hogy minimális módosítása van csak szükség a szerződésben. Mielőtt zárnám ezt a gondolatot, szeretném kiemelni, hogy a stabilitási egyezménnyel kapcsolatos munka nem csak arról szól, hogy ne lehessenek büntetlenek a tagállamok, és a, nem csak a múltbeli hibák korrigálásáról van szó. Nem szabad szem előtt éveszteni a szélesebb körű kihívásokat, amelyek értelmében a strukturális, fenntartható növekedést fenn kell tartani. Európa gazdasági teljesítményét meg kell erősíteni. Az EU 2020-as stratégiája is erről szól, amelyben korábban megállapodtunk akik attól tartanak, hogy gyakorlatilag az adózás változása csökkenteni a növekedési rátát, nem biztos, hogy jól gondolják ezt. A fő célkitűzése az Európai Tanács ülésének februárban ez lesz a központi témája, a növekedés gátló tényezők felülvizsgálata. És márciusban is erről szólunk. Kedves kollégák, a csúcs találkozó röviden tárgyalt a költségvetési kérdésekről többek között az önök elnöke megnyitó ülésünkön beszédet tartott. Mi decemberben visszatérünk a tárgyalóasztalhoz. Egyszerűen a következő konklúziót vontuk le, idézem, nagyon fontos az Európai Unió költségvetése és a több éves pénzügyi keret tükrözze a konszolidációs törekvéseket, amelyeket a tagállamok foganatosítanak, amely segítségével a hiány és az adósság csökkenthető tiszteletben kell tartani, és ezt kiemelem, tiszteletben kell tartani a különböző intézmények szerepét. És szükség van arra, hogy megvalósítsuk az európai célkitűzéseket. Ennek érdekében az Európai Tanács a következő ülésén meg fogja vitatni, hogy hogyan lehet az európai szintű kiadást úgy irányítani, hogy ezt a munkát meg tudjuk valósítani. E, idézet vége. Mi elismerjük a parlament új szerepét a Lisszaboni szerződés értelmében, természetesen nem foglaltunk állást Európai Tanácsként a 2011-es költségvetése járása kapcsolatban, hiszen a miniszterek tanács és a parlament kell ez ügyben eljárjon. Az Európai Tanács elnökeként minden érintett félhez intézem szavaimat, folytassák a tárgyalásokat annak érdekében, hogy kompromisszumra jussanak a 2011-es költségvetése kapcsolatban mielőbb kompromisszumos szükség van, ami a különböző aggályokat feloldja, Természetesen tiszteletben kell tartani a szerződések ide vonatkozó szabályait is. Kedves kollégák, az októberi csúcs találkozó, minden európai csúcs találkozó a közös álláspontok, állásfoglalások kidolgozását is célul tűzte. Például a nemzetközi eseményekkel kapcsolatban. Ebben az esetben a g 20 találkozójára készültünk fel, a Cancuni klímakonferenciára és több kétoldalú megállapodásra. Ami a G20-akat illeti, ugye már lezárult a G20-ak találkozója, megállapodtunk a prioritásokban, amelyeket az Európai Unió képviselői előterjesztettek, és az EU tagállamok is. A G20 tagállamairól van szó. Arról van szó, hogy a Bázel 3-as tőke követelményeke kapcsolatos módosítókról van szó, illetve az IMF-ről szeretném kiemelni, hogy ez egy nagyon fontos reform, és ez annak köszönhető, hogy az Európai Unió nagyon nyitottan közelítette meg. Mi lemondtunk két helyről annak érdekében, hogy végső eredményhez jussunk el. Ha úgy tetszik, mi valóban hozzájárultunk a kiigazításhoz, ami az egyenlőtlenségeket illet, és az árfolyam ingadozásokat az világ színpadán, a g 20 tanácsán, erről is volt szó, a csúcs találkozó egy folyamatban állapodott meg. Üdvözöltük, az ajánlásokat több indikátor, jelző számmal kapcsolatban állapodtunk meg 2012-re. Nagyon fontos politikai konklúziókban is megállapodni, nagyon fontos korrektív intézkedések bevezetése, ami a Cancuni klímakonferenciát illeti. Az európai csúcs előkészítette az EU álláspontját. A hónap végén kezdődnek a kankoni tárgyalások. Tavalyi Kopenhágai eh, találkozó óta több minden történt, formális és informális találkozások voltak, de a folyamat nagyon lassú és nehézkes. A Cancúni konferencia csak egy köztes lépés lesz, egy globális keret megvalósítása felé. Az Európai Unió persze nagyon sajnálja, hogy ez így van. Ami a két oldalú csúcsokat illeti, a tanácson megvitattuk a fő prioritásokat, a következő csúcsok lesznek az USA-val, Oroszországgal, Ukrajnával, Indiával és Afrikával nagyon hasznos, Barózó elnök és jó magam mára. Nagyon fontos, hogy ilyen találkozókon nem csak a brüsszeli intézmények nevében szólunk, hanem a 27 tagállam nevében. Rendszeresen szeretnék e, ilyen elemeket beépíteni az európai csúcsalálkozókra. Kedves kollégák, ezzel e, szerettem volna összefoglalni az október végi Európai Unió tanácsi ülését, ugye egy-egy hónappal ezelőtt volt ez a találkozó. Továbbra is folytatom munkámat, Mm, pontosabban továbbra is fogom önöket tájékoztatni, a fő frakciók vezetőit fogom tájékoztatni minden európai csúcsolálkozót követően, tájékoztatom önöket, és szívesen várom az önök megjegyzéseit, kérdését. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen bevezető előadását. Ezzel pedig kérem José Manuel Barroso elnök urat hogy mondja el hozzászólását. President, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Hogyha egy hét hosszú idő a politikában, akkor egy hónap örökké valóságnak tűnhet. Nagyon sok minden történt az elmúlt európai csúcs találkozó óta, utalok például az ír eseményekre. Nagyon fontos az, hogy az eurozóna, illetve az ír gazdaság stabilitását megőrizzék, és az egész Európai Unióét is. Hatékony, hatásos eszközökre van szükség, olyan eszközökre, amelyek képesek ellátni ezt a feladatot. Írországnak különleges ügyei vannak, és azt gondolom, hogy az új eszközök képesek arra, hogy kezeljék a helyzetet. Az a cél, hogy a fenntartható fejlődés útjára terelje vissza Írországot, hogy visszanyerje régi erejét. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, a néhány az elmúlt néhány hónap nagyon komoly kihívást jelentett. Sok komoly utat tettünk meg, de még nem zárult le a munka. Jelenleg a gazdasági irányítás megváltozik Európában. Van Rompoly úr bemutatta az októberi csúcs találkozó eredményét, ezek nagyon pozitívak voltak. A bizottság segítségével nagyon komoly konvergenciát sikerült elérni a sús találkozón a bizottsági javaslatok tekintetében, illetve a gazdasági kormányzás területén is komoly előrelépés történt. Szigorúbb adó és pénzügyi szabályok, a bizottsági csomag legfőbb alapköveit sikerült megtartani. A csúcs találkozón az is kikristályosodott, hogy az új keretet a lehető leghamarabb működőképessé kell tenni. Az úgynevezett gyors eljárást kell igénybe venni, és 2011 nyaráig meg kell valósítani a bizottság jogalkotási szab, javaslatait. Azt gondolom, hogy Immáron nem csak arról van szó, hogy egyfajta elvárás van a bizottsággal kapcsolatban, a javaslatéval kapcsolatban, hanem ezeket konkrétumokká kell tenni. Nos, azt gondolom, hogy, hogy a gazdasági kormányzást az euróvezetben és egész Európában meg kell erősíteni. Nagyon fontos, hogy megfelelő ösztönző erőkkel tegyük ezt, és hatékony keretet alakítsunk ki hogy a széles értelemben vett, vagy tágabb értelemben vett makrogazdasági egyensúly hiányokat kezelni tudjuk. A fenntartható fejlődést kell előre, előtérbe helyezni, hiszen így, tehet, így teremthetünk munkahelyeket, és így valósíthatjuk meg a jólétet. Nagyon fontos az, hogy az euróövezetben állt, ö, folyamatos ö, gazdasági válsági mechanizmust foganatosítsunk. A jelenlegi mechanizmus 2011-ben lejár, ezért kell ennek az utódját megalkotni. A bizottság már elkezdte ezzel kapcsolatban az előkészítő munkát. Egy új mechanizmus szeretnénk kidolgozni az eurozónára nézve. Ezt a mechanizmust az Európai Tanács elnökével együtt készítjük elő, és kérem, hogy ezt úgy tekintsék, mint egy tágabb értelmű erőfeszítés részét, hogy megreformáljuk az Európai Unió, illetve az Európai, illetve az Eurózóna gazdasági kormányzását. Nagyon fontos az, hogy a, hogy bízzanak abban, hogy a bizottság továbbra is pártatlan, illetve hogy nagyon nagy tapasztalatát latba veti. A magánszektort sokféleképpen lehet ebbe bevonni, de szeretném szögezni, hogy bármit is döntünk a magánszektorról, ez csak 2013 után lesz esedéges. esedéges. Az állam és kormányfők egy, egyhangulag úgy döntöttek, hogy a szerződéseket meg kell változtatni, módosítani kell annak érdekében, hogy a változások életbe lépe, léphessenek mi hamarabb ezeket a változást, változtatásokat javaslat, javasolni kell. Tudjuk, hogy ez nem egy könnyű folyamat, és kockázatai vannak. Az Európai Tanács előtt is tudtuk, hogy a szerződést csak úgy lehet megváltoztatni, hogy megmaradnak a tagállamok szavazati jogai. Örülök annak, hogy ezt mindenki elfogadja, és azt gondolom, hogy a sebészi precízióval kell módosítani a szerződést lehető legegyszerűbbé kell tenni a folyamatot, és ezért, fel, és ezért óvnék attól, hogy ezt a dolgot más ide nem kapcsolódó dolgokkal kössük össze. Tisztelt képviselők, nem elszigetett, légmentes térben történik mindez. Lisszabonban EU-USA, Lisszabonban NATO konferencia volt, aztán EU-USA csúcs találkozó volt Brüsszelben. Mindennek az a célja, hogy a fenntartható fejlődést fenntartsuk. Most röviden az EU-USA csúcs találkozóról szeretnék beszélni Lisszabonban. Nagyon barátságos, belsőséges volt a hangulat. Van Rompuy úrral és Obama úrral arra jutottunk, hogy együtt kell működnünk a konvergencia programokban, a munkahelyteremtésben, a gazdaságnövekedésben, a versenyképességben és a globális reformban. Arra kértük a minisztereket és biztosokat, hogy a transatlanti gazdasági fórumon keresztül folytassák a munkát. Sokat beszéltünk a feltörekvő gazdaságokról is. Az Európai Unió csak akkor tudja elérni célkitűzéseit, hogyha minden szakpolitikai területen aktívak vagyunk. Hogyha kihasználjuk legfőbb partnereinkkel folytatott kapcsolatainkat, hogyha integráltan közelítjük meg a kérdéseket minden szinten tagállami, európai, illetve globális szinten is. Egy dolog világos. Akkor van nagyobb hatásunk a külvilágra, hogyha a ház, mi magunk házá, házunk táján is rendet teszünk. Ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy a legutóbbi fejlemények nem minden esetben az együttes előre jutásunk mellett szóltak. Például a gazdasági irányítás alakítása is megmutatta azt, hogy tudjuk egyesíteni erőinket, és ez a polgáraink javára szolgál. Ehhez azonban politikai akaravatran szükségek. Tudnunk kell, tudatosítanunk kell magunkban, hogy együtt vagyunk, nem csak a bizottságon és a tanácson belül, hanem az összes tagállam tekintetében ezért koherensebbeknek kell lenni, és sokkal jobban össze kell fognunk. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Pe- Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Most pedig a frakciók nevében következnek a felszólalók. Joseph Toll, a néppárt elnöke kapja meg a szót. Elnök úr, kedves kollégák! Olvastam egy közölönykutatást egy újságban tegnap, és azt mondja, hogy 70%-a a franciáknak úgy gondolja, hogy a válság előttük van és nem mögöttük. Biztos vagyok abban, hogy egy széleskörű közönkutatás hasonló eredményekkel járna reagálni kell a legitim aggályokra, amelyeket megfogalmaznak a polgárok. Nagyon nehéz órákat élünk, nagyon összetett, nagyon nagy ez a kérdés. Európai szinten kell, és globális szinten megoldást találni. Nagyon sokan, akik beszélnek, azt mondják, mit csináltok ti, mit csinál Európa, értem a családomért. Az emberek félnek. Ugyanakkor látom, hogy egyre több politikus, egyre több ország ebben a plenáris ülésteremben manipulál, kihasznál, visszaél ezzel a félelemmel, aggályal és nem javasol semmit. Ez a populista teszt, ami járja a politikát, súlyos, szeretném elmondani. Nem így oldjuk meg a problémát, a valós súlyos problémát az országunkban és Európában. Azt gondolom, hogy a politikai pártoknak, a parlamenti frakcióknak el kell utasítani a populizmust, a demagógiát. A megoldás nem arról szól, hogy magunkra figyelünk, protekcionista intézkedéseket vezetünk be. Gyorsan kell reagálni a válságra. Nem szabad hátat fordítani a szolidaritásnak, nem szabad elutasítani azt az erőfeszítést, amelyben az EU összességét kívánjuk megerősíteni a világszínpadán, nagyon fontosak a partnereik a vihar előtt össze kell gyűjteni az erőinket, és le kell vonni az ír válságból való ö, tanulságokat. Tisztelt elnök tisztelt bizottság elnöke, le kell vonni a tanulságokat. Írország nehézsége nem magának köszönhető hanem a gazdaságpolitikának, az adópolitikának a mostani kormány évek óta vezet helytelen politikát. Ugye egyedül különleges adózási politikájával, minimális adózási vagy adómértékével különleges növekedést ért el az ország. Egyedít. És ha megnézzük, össze vagy kipukkadt az ingatlan buborék, nagyon nagy a munkanélküliség, a gazdaság lecsökkent. Ha megnézzük a banki rendszert, háromszorosát GDP-nek kapja támogatásként Írország. 32%-os az adósság mérték, az államadóság mértéke. Nagyon fontos az európai szolidaritás. Én gratulálok annak, hogy mindenki szolidaritás, és ahogy Oli Rén biztos úr is mondta, a segítségnyújtás Írországot abban segíti, hogy elősegítse a stabilitást. Ez az egész eurozóna stabilitást elősegíti. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniós csatlakozva az ír kormány nem tudom, hogy pontosabban milyen gyakorlatot folytatod. A tagállamok nem tettek kísérletet arra, hogy közelítsék az adópolitikáikat. Látjuk, hogy a jó euró igazgatása milyen eredményekkel jár. Néhány ország mindig ugyanazok ellenzik ezt a közös politikát. Nem szeretnék új mutogatni senkire, de szerintem le kell vonni a, a tanulságokat ebből a viselkedésből. Többször elmondtam már ebben a teremben, a válság lehetőség arra, hogy változtassunk. Ne féljünk attól, hogy a rossz szokásainktól megszabaduljunk, hiszen szokásunk egy része nem ért el az eredményt, amit szeretünk volna. Az előpaj Tanács által pár hete bevezetett intézkedések ami a G20-akkal folytatott tárgyalásokat illeti, ezek jó irányban mutatnak, de nem mennek elég messzire. Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy együtt kell működni Európa kebelén. És a regionális blokkokban kell, ha úgy tetszik, a pénzügyi piacok válságaira reagálni. Nagyon fontos, hogy a pénzháborút vagy a valutaháborút elkerüljük. Tudjuk, hogy minden témában az országaink egyedül nem tudnak választ találni, tartós választ fél milliárd európai polgár várja a válaszokat, a politikai felelősöktől várja a reakciót. Nagyon fontosak a jövő felé mutató döntések. Tisztelt tanács elnökkel, ha valamit megtanultunk a válságból, a tegnapi megoldások nem biztos, hogy a holnapi megoldások. Azt gondolom, hogy sürgősen kell reagálni, és még többet fizetünk, hogyha nem vesszük figyelembe azt, hogy azonnal kell reagálni. Azt kérem az európai intézményektől, azt kérem a tagállamok kormányától, hogy változtassanak, vonják le a válságból a tanulságokat, a szolidaritást, vegyék figyelembe, elnök úr, valamit még hozzátennék. Ez nem egy csata a tanács és a parlament között. A szerződés alkalmazásáról van szó, a szolidaritásról, kéz a kézben dolgozunk együtt. Ez az üzenet, amit szeretnék önnek megfogalmazni, hogy ki tudjunk lábolni a válságból a polgárunk érdekében. Köszönöm szépen! mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Következő hozzászóló Mártin Schulz, szocialista frakció elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha az Európai Tanács elnökét hallgatja az ember, akkor az a benyomása, mint hogyha a bizottság elnöke szólt volna. A tanács elnöke olyan beszámolót tartott, van Rompuy úr, ha megengedi, azt mondom, hogy csak arra a következtetésre juthatok ebből, hogy minden könnyű, minden jó, minden szép. Ha Bározó urat hallgatom, akkor az az érzésem, és hadd idézek egy mondatot. Az elmúlt hetek egyik eh, egy felszólalása nem járult hozzá a koherencia erősítéséhez. Mondja ezt a bizottság a tanácsnak, és a tanács, mint hogyha minden egyszerű lenne. Nem, egészen más az európai valóság. Az európai valóság az, hogy három részre oszlik az Európa. A német-francia direktórium, az eurozóna maradék része, és a maradék, amely nem a az eurozóna része és az Egyesült Királyság különleges státusza. Ez a realitás. A nagy británia különleges státuszát pedig meg kell nézni. A német-francia direktórium Merkel eh, Sárkozi eh, Cameronnal egy megállapodást kötött, ezt végre ki kell mondani. Ez a megállapodás pedig azt eh, mondja, hogy nekem a stabilitási paktumhoz egy szerződési revízióra van szükség. Rendben van, Cameron úr, ez nem természetesen, természetesen ez nem egyszerű, mert nálunk az alsóházban nem akarják ezt nagyon. Viszont viszont akkor cserébe hadd kapjak másik költségvetést, mire Merkel asszony és Sárközi mit mond. Jó, legyen. Ez a valóság Európában. A közösségi szellemhez, sem, ennek, szellemhez ennek semmi köze. Ez egy olyan eljárás, amely az Európai Unió összetartását rombolja le, és ezzel az Európai Uniót fogja lerombolni. Attól tartok, hogy vannak néhányan, akinek ez az érdeke, vannak, vannak akik tapsolnak, itt ülnek mellesleg ezek a kollégák, és aki nem akarja azt, hogy ezek az emberek a jövőben ezen a kontinensen bármit is meghatározhassanak, annak Európát más irányba kell végre terelnie. megpróbálom folytatni, olyan könnyen felizgathatók a kollégák, hogy közbeszólnak. A a megállapodás valósága tehát az, hogy egy olyan országnak az egyetértését kell, hogy megszerezzük, amely nem is része az eurozónának. Merkel asszony a felülvizsgálatot, a szerződés felülvizsgálatát egy olyan helyzetben akarja, amikor ebben a házban senki sem láthatja be, hogy mi történik majd Írországban. Nem tudom, hogy az EU szerződés revíziója Írországban olyan egyszerű lenne-e, mint ahogy azt az Európai Tanács beszámolójából hallottuk. Merkel asszony szerint a magánszektort be kell vonni. A magánszektor Írországban, és ehelyett önnek hadd tegyek fel egy kérdést, hogyan lehet az, hogy az bankok a stressztesztet sikeresen abszolválták? Meg tudja nekem valaki mondani ezt? Merkel asszony eljárása, hölgyeim és uraim, az euró stressztesztje. Miről van itt szó? a magánszektor bevonása rendben van, az helyes. De az Európai Parlamentben is ehhez ragaszkodom, ehhez a magánszektor részesedéséről nagy, határ, nagy többséggel döntöttünk az európai pénzügyi tranzakció adóval kapcsolatban. A G8-as csúcson erről röviden ugyan tárgyaltak, azt mondták, hogy nem akarjuk a pénzügyi tranzakciós adót, nem akarjuk, de ha mondják, na jó, maradjon aztán majd délután a kávénál ezt megbeszélték, és ezzel el is temették. Ha lenne, ha valóban bevonnák a magánszektort egy olyan területen, ahol valóban érintett is, akkor ez kellene, hogy tört, er, ennek kellene történnie, de egy Egyesült Királyság ezt nem akarja. Mi lenne, hogyha a pénzügyi tranzakciós adót végre az eurozónával kezdenék? és azt mondanák, hogy az eurozónán belül az a célunk, hogy a, mag, a magánszektort bevonjunk. Mindjárt, mindjárt befejezem, elnök úr, nyugodjon csak meg, mindjárt befejezem, amúgy sincs túl sok időm, csak egy dolgot hadd mondjak még befejezésként. megismétlem, mit kiabáltak be, hogy a tolmácsok is egy, egy nép, egy birodalom, egy fűrer. Ennek az embernek volt a, ez a megjegyzése. Frakcióelnök úr, kérem, letelt az ideje, úgyhogy fejezze be utolsó megjegyzéseivel. Utolsó megjegyzéseit mondja el. Elnök úr, Mindjárt befejezem. De hogyha ez az ember, ez a kollega itt ö, sétál a teremben, és azt kiabálja, hogy egy nép, egy birodalom, egy fűrer, akkor azt tudom csak mondani, hogy ezek az elemek, ezek azok az emberek, akik ö, az ellen harcolnak, ö, azt képviselik, ami ellen én harcolok. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem tudom elfogadni azt, amit ön mondott, uram egy demokratikus, demokratikus berendezkedési rendszerben vagyunk. Kérem szépen, hogy nyilvánosan kérjen elnézést, hivatalosan kérjen elnézést, ha nem, akkor panaszt nyújtunk be ön ellen. Vannak itt emberek, akik kevesebbet mondtak ennél, és ez nem normális. Köszönöm szépen, Dól úr még. Elnézést, hogy nem mondta, hogy a koncentrációs táborokkal majd megoldjuk a problémát. Ez hiányzott volna még. Ezt nem mondta az úr. Kedves kollégák! Folytatni kell a munkát. Pillanat, pillanat, pillanat. Figyelembe veszem az elhangzottakat. Igen, figyelembe veszem. Figyelembe veszem az elhangzottakat az elnök rendre utasít bármilyen tagot, aki az ülés zöggenőmentes lefolyását megakadályozza, vagy akinek viselkedése a 9-es eljárási szabályzat cikke értelmében nem fogadható el. Kedves kolléga, kérem szépen kérjen elnézést a tisztelt háztól. Amit Schulz úr mondott, Szerintem megfelel annak, itt, amit említettem. Ő egy antidemokrata, fasiszta. Hát, mondja Buzek elnök, kedves kollégák, mi egy kicsit mást vártunk öntől, mert mi szeretnénk, ha nem zavarná meg a vitát így módon. Én kérem szépen tisztelettel, kedves kolléga, hogy azt hiszem, hogy négy szemköz kell találkoznunk, és a következő lépésekről kell döntenünk. lehetetlenség a vitát folytatni ilyen hangulatban. Képtelenség folytatni a munkát. Lehetséges önök szerint folytathatjuk? kérdezi az elnök. Kedves kolléga, mint látja, a tisztelt ez nagyon is mélységesen tiltakozik az önviselkedése ellen. Elnök, 152-es cikk az érási szabályzatban, a következőt írja elő, a hármas pont. Felolvasom. Anyanyelvemen fogom felolvasni. Nos, abban az esetben, hogyha az ügyrendi menetet megzavarja egy képviselő, a képviselőt megfosztják a szótól, illetve kiutasítják a teremből. Ha a zavar folytatódik, további szabálysértést követel az illető, akkor kiutasítják a főtitkár, pedig fegyelmi eljárást indít az illető képviselőn, és a biztonsági szolgálatok segítségét is lehet kérni. Amint tudják, a legtöbb képviselő nem tudja elfogadni az önviselkedését, kérem szépen, hogy hagyja el az üléstermet. Nem tudom, hogy ki. Kedves kollégák, hölgyem és uraim! Ezt a, tehát véleményt ki lehet fejteni, de nem szabad egymást megsérteni, megzavarni, mert nem lehet a rendet fenntartani az ülésteremben. A következő hozzászóló Guy Verhofstadt, a liberálisok frakcióvezetője. Elnök úr, a szó öné. Köszönöm, elnök úr. Először is úgy gondolom, ami most történt, hát súlyos incidens, és a frakcióvezetők azt hiszem, hogy reagálni fognak egy közös állásponttal, és remélem, hogy az összes frakció, persze kivéve a tisztelt illető képviselő frakcióját, azt hiszem, hogy az összes frakció világos álláspontot képvisel, támogatjuk az ön által bevezetett intézkedést, ilyen nem szabad, hogy megismétlődjön a teremben. Amit Dól úr említett eh, Írországa kapcsolatban, mert ha úgy tetszik, egy eh, írországi elemzést készített, eh, és József, elmondom, hogy amit mondtál, az helyes, hogyha a pénzügyi válság elején, József, József, egy európai bank megmentő csomagot hoztunk volna létre, akkor 2008. októberében, amelyet a bizottság javasolt, de elutasítottak a tagállamok, nem ismertük volna meg azokat a problémákat, amelyek Írországban találhatók. Ha akkor reagálunk időben, nem alakult volna ki. De 2008. októberében a bizottság elutasította ezt a általános banki megmentő csomagot. Németországban azt mondták, hogy van elég pénz, megoldjuk a problémákat, aztán láttuk, hogy hát milyen eredménye járt mindez. A második dolog. Mi a probléma? Nyilván a feszültség folytatódik. Remélem, hogy holnap, holnap után az euró stabilitása visszatér, de hát még nem erről van szó. Ez a valóság, a mai valóság nem ez. Azt gondolom, hogy nagyon is komolyan kell venni mindazt, ami történik, amit tegnap elhangzott, az LKB elnöke mondott Rénóra közösen a tegnapi vitában. Nem sokan voltak a vita ö, során a teremben, amit Trisé úr mondott, nagyon fontos. Azt mondta, hogy a megmentő csomag nem elég a stabilitás helyreállítására az eurozónában. És felelősségünk van, különleges felelősségünk van parlamentként, mert együttdöntőként ebben az eljárásban, ebben a terület, ezen a területen mit is kell tenni? Komolyan kell venni az egészet. Ami a valóságot illeti, mi a probléma? A világon nincsen olyan valuta, amelyet ne támogatna egy kormány, egy gazdaságpolitika, egységes gazdaságpolitika, egységes stratégia, és egységes piac. Nincs a világon olyan valuta. Mi úgy gondoljuk, hogy az eurózónában lehetséges ezt megvalósítani. 16 kormány, 16 piac, 16 különböző gazdaságpolitika működik. De hát ez a probléma. Ezt a szerepet kell játszanunk, erre kell felhívni a figyelmet, ezt a konklúziót kell levonni. Sokkal messzebbre kell menni, mint a tanács döntései ezt sugalják. Tovább kell menni, mint a bizottság Rén úr. És Trisé úrnak igazat kell adni. A Trisé úr, hát mégiscsak ő a felelőse az euró stabilitásért itt volt a parlament előtt, és más intézmények előtt is szólt. Meg kell erősíteni a csomagot. Az egyetlen döntés, amit hozhatunk a mézőgyi piac hogy megerősítsük ezt a csomagot. Közösségévé kell ugye tenni, valóban automatikussá kell tenni a szankciókat, nincsenek ilyenek jelenleg. Kötvények európai piacát kell létrehozni. Mm, most a Németország és Görögország, Írószország és Németország között nem lesz egyensúly, ha nincs egy ilyen egységes piac ez persze lehet kiegészítő szankció, ami hatékony ezen országok számára, a, akik nem tartják be a stabilitás egyezményt és zárásképpen gazdasági irányítás kell reális ebben az értelemben, amely valóban összönzi a befektetéseket, beruházásokat, és a németek, a német kormány azt akarja, hogy változtassanak a 136-os cikkeit. megváltoztassák, akkor változtassuk meg, azt kéri a német kormány. De tegyük meg azt, amit kell és vegyük be a 136-os cikkebe az, amire szükséges. Vegyük be a reális, valós, szankciókkal felruházott európai gazdaság irányítási rendszert. Mi van itt előttünk? valódi lehetőség, hogy megtegyük azt, ami szükséges a jövőben az euró stabilitása szempontjából. Gazdaság irányítás kell az eurózónában, az EU-ban. Köszönöm. Mr. President. Uh, Köszönöm szépen. A Következő előadó a zöldek nevében. Nem, elnézést, egy kék kártya. Ferhofstadt elnök úr, kész válaszolni egy kérdésre? Kész arra, hogy megválaszoljon egy kérdést? Igen, akkor megadom a lehetőséget. Dartmouth úr kék kártyával. A mikrofon nincs bekapcsolva a felszólalónál. Abban az esetben, ha a bizottság megkapja azt a gazdasági irányítási lehetőséget, amit kér, és amit ön is megpróbál megszerezni, akkor gondolja, hogy a bizottság mindig megfelelő döntést tud majd hozni? Oh, I think, I think I have more confidence. Azt hiszem, az Európai Bizottság felfogására vonatkozóan nagyobb bizonyossággal mondhatom, hogy a stabilitási megállapodás értelmében fog eljárni, mint a, a, bizács, a bizottság most. Én két évig voltam a tanácsban, és egyetlen egyet országot sem láttam, amely rámutatott volna egy másik országra mondván, hogy nem alkalmazza a stabilitási egyezményt. 2004-2005-ben eh, Németország barátaival eh, láttuk, hogy nem kérték, eh, nem jelentkeztek a stabilitási megállapodás értelmében, és a közösségi intézményekkel pedig nagyon fontos, hogy mindezt megtegyük. Schumann úr szelleme az, amely vezes, amelynek vezetnie kell minket ebben. Köszönöm szépen. Ügyrendi kérdés. Elnök úr, így van. Nem tudtam az előbb hozzászólni akkor, amikor a brit kollégát kiutasította a teremből, de tiltakozom, mert nem tisztán alkalmazták a szabályokat. Schulz úr kollégámat lefasisztázta ebben a teremben, és akkor nem tett semmit. Még bocsánatot sem kellett kérni. Schulz úr ellen nem járt el. Amit Schulz úr most tett, az pont ugyanaz. Nem, nem adtam meg önnek a szót. Ha bármilyen problémája van, akkor jöjjön hozzám, beszéljen velem, és megtárgyaljuk. Mint ön is tudja, én önt is kértem arra, hogy fontos dolgokat tárgyaljon meg. Személyesen kértem őt, önt erre meg, és el, elmondtam önnek saját véleményet, és mindent tud arról, hogy én hogyan vélekedem erről. Úgyhogy most azt kérek, kérem önt is, hogy ne kételkedjen döntésemben. A zöldek nevében tehát Rebecca Holmes asszonyt kérem fel, aki társelnök, hogy tartsa meg hozzászólóját. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon nehéz, szinte lehetetlen ebben az igen feszült helyzetben hozzászólni. Úgy gondolom, hogy részben ez is kifejezi, hogy milyen helyzetben van az Európai Unió, illetve milyen helyzetbe kerülhet akkor, hogyha nem tudunk gondosan és határozottan európai politikát alkotni. Úgy gondolom, hogy az, amit Martin Schulz mond, az, hogy Németország nem ezt a kis szerződés módosítást akarja, de szükség van a módosításra, nem akarunk természeti katasztrófát. Mégis a probléma az az, hogy az Európai Tanács és pont a nagy országok képviselői a tanácsban már nem képesek arra, hogy a válságban biztosítsák a, a pozitív szikrát a brüsszeli találkozókból, hogy ez a, ez a szikra, az, e, a pozitív értelemben vett szikra kiterjedjen az Európai Uniós tagállamokra. Az Európa párti szellem rendkívül gyorsan eltűnt. Bizarr az, hogy épp Németország, amely olyan erősen élvezte mind a korábbi, mind a, a mostani közösségi történelem során nem képes arra, hogy az egoizmus és kistílűség vezérelte vitából kivezesse a közösséget egy olyan vita felé, amelyben azt mondanánk el, hogy miért fontos az, hogy Európai Uniós tagállamok sorsukat összekapcsolják és összekapcsolták egymással. Fadrompoly úr kár, hogy a tanácsnak nem sikerül azt a bizonytalanságot, amelyet József Daul olyan pontosan leírt, e, nem tudja elmagyarázni ennek a lakosságnak, hogy miért kell közösen és nem egymás ellen a válságból kilábalni. Az, hogy teljes mértékben hiányzik ez a szellem, ez a problémánk az egyik problémánk. A másik probléma az az, hogy hiányzik az őszinte politikai nyilatkozat arról, hogy sem a görögök, sem az írek megmentéséről van itt szó, nem bankok megmentéséről, esetről esetre, és Írország nem pusztán ír szükséghelyzet, hanem egy német szükséghelyzet és brit szükséghelyzet, és még ha nem is szeretnék olyan szívesen ezt hallani. Úgy gondolom, hogy ez az őszinte magyarázat lenne az alapja annak, hogy az állampolgárok mindazt, ami Brüsszelben e, ilyen szörnyűséges időkben meg, e, döntésre kell, hogy kerüljön, el tudják fogadni. A harmadik dolog pedig az, hogy úgy gondolom Verhofstadt úrnak teljesen igaza van. A gazdasági kormányzatnak kell most végre formát öltenie, és ezt tudjuk a tanács vagy a bizottság gyakran jelenti ki, hogy amint csak lehetséges, meg fogja tenni következetes módon a szükséges eh, lépéseket. Eh, amint ezt hallom, vészcsengőket hallok. Pontosan azért, mert ez az Európa párti szolidaritási szellem hiányzik ahhoz, hogy a szükséges következetes integrációs lépéseket megtegyük. Most jön az ír adódömping kérdése, hogy ezen változtatni kell. A hogyan az egy másik kérdés, a harmadik kérdés, hogy mikor, milyen határidő között. De összességét tekintve a tagállamoknak egyeztetni kell adópolitikájukat. Egyébként nem megy a dolog jól tovább az Európai Unióval. Van egy vita, amit nem szabad félvárról vennünk azért sem, mert igen magas szinten jelent meg az adósságok átszervezése, a hitelezők problémája. Nagyon nehéz megítélni azt, hogy tulajdonképpen mi helyes, mi a rossz ebben. Tudjuk, hogy Spanyolország és Portugália a következő áldozat, és tudjuk azt is, hogy a szolidaritást és a válságkezelést ők is kérni fogják. Az, hogy szívességet teszünk-e annak, hogyha bevonjuk most a hitelezőket, vagy nem lenne jobb, ha ténylegesen azt mondanánk most, hogy erős gazdasági kormányzást akarunk, erős bankszektor irányítás, tranzakciós adót, vagy, vagy tulajdon adót. Ez az, amit el kell döntenünk közösen. Elnök asszony, letelt az ideje. Köszönöm. Madame K. Swinburne. K. Swinburne következik az ECR frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A két fő téma, amit az Európai Csúcs találkozón eh, eh, megvitatott, illetve amit otthon a választóközletemben tárgyaltak, ugyanaz volt. Először is az ír kérdés, a másik pedig a, az Európai Uniós költségvetés. Nos, az ír választókörzetemben is úgy vélik, hogy stabilnak kell lenni az eurozónának. A Cardiffi és a brüsszeli témák megjelentek, megnyilvánultak. Brüsszelben, az Európai Parlamentben ezt a két dolgot külön tárgyaljuk, nem úgy, mint Írországban. Nos, nagyon fontos az, hogy az európai ö, gazdasági kormányzást megerősítsük, és hogy legyenek szankciók. A költségvetéssel kapcsolatban úgy véljük, hogy az e, tagállamoknak nem önzőnek kell lenniük, és az Európai Uniót előtérbe kell helyezni saját tagállamukhoz képest. Azt hiszem, hogy Dublinban mindez úgy fog leszűrődni, hogy vajon mire is lehet elkölteni a pénzt. Gyakorlatilag arról panaszkodnak a tagállamok minden nap, hogy mennyire el vannak adósodnak. Most súlyos döntéseket kell hozni. A de azért az, ahhoz is joguk van a tagállamoknak, hogy eldöntsék, hogy a nehezen megkeresett pénzüket hogy költik el. A megnövekedett EU-s büdzsét hogyan lehet finanszírozni akkor, amikor komoly gondot jelent például a nyugdíj, vagy az alapvető jóléti eljárások. Ez ellátások, ez nagyon sok választókerületben jelent gondot. Az EU maga is tudja, hogy nem végzett elég jó munkát, nem nem a, ö, tisztben vette tiszteletbe, vagy nem tisztelte a, a, a saját Euró, a saját Európai Uniós szabályait. Az Európai Parlamentben úgy gondolom, hogy komolyan kell vennünk a tagállami nyomást, és sürgősen el kell érni azt, hogy az EU-s büdzsé tükrözze a gazdasági problémákat, elnök. Köszönöm szépen! Egy kérdést szeretnének önhöz intézni. Erre hajlandó arra, hogy válaszoljon erre a kérdésre? Tessék, kérdésfeltevő. Kérdésem az, hogy a tisztelt képviselőasszony tudja-e, hogy az úgynevezett EU-s alap, amelyet ugye az a választókerületében is fölhasználtak, tehát ez a, itt arról van szó, hogy ezt a pénzt az Európai Uniós tagállamok befizették, aztán ezt csak részben fizettek vissza, és gyakorlatilag egy krupié módszerével osztják szét a pénzt. Ezt tudja vajon a képviselő asszony? Tudatában van? Válasz. Ahogy az úriember is tudja, pontosan tudom, hogy honnan ered ez, ez a pénz, tudom, hogy kik a nettó befizetők, de a választókerületemben nagyon nagyra értékelik, hogy hogy miután a Velszi GDP alacsonyabb, mint a brit GDP többi része, tudják, hogy mennyire értékes ez a pénz. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Lothar Biszki következik. Ez Egyesült Baloldal. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha a kormány és államfők megállapodásra jutottak, jutottak egy tartós válságkezelő rendszert bevezetni, az eurózóna pénzügyi stabilitásának megteremtése érdekében, most hát üdvözlendő, ez minden esetre ez a megállapotás. A több hónapos munka eredménye a Van Rompuy munkacsoport munkája, amely a gazdaságpolitikai irányítást illetően azt hiszem, hogy még ott azért van tennivaló, bár sok mindent elértek. Arra, van, arra történik kísérlet, hogy a költségvetéseket ellenőrizzék, és így a hosszú távú deficiteket elkerüljék. Nos, hát a válságból óvatosan kilábalni, hát azt gondolom, hogy ez veszélyeket is rejt magában. Nem csak kontraproduktív ez a megközelítés, hanem abszurd is. A mostani tapasztalatokból, ami a stabilitás és növekedési egyezményt illeti, úgy tűnik senki nem tanult ebből. Egy eladósodott ország nem bír el további pénzbírságokat. A megmentő csomag betiltása, illetve a növekedés és stabilitás egyezmény tönkreteszi az eurozónában a szolidaritást. A gazdaság fogja meghatározni, hogy mit tegyen a politika. Nos hát, a, válság következményeit megint az embereknek kell a vállukon viselniük. A szociális dömping, a képzési hozzájárulások csökkentése, a munkanélküliség növekedése, Nos, ez az érintett országoknak újabb terheket jelent, és nagyon nehezen tudnak majd kilábalni a válságból. Semmi értelme az országra nehező nyomást, Írországra, Görögországra, Portugália további nyomást tenni nem jó. A nagy gazdasági egyenlőtlenségeket kell Európában kiigazítani. Gazdaság irányítása. Szociális és igazságos Európát akarunk, amely a szolidaritáson alapul. A politika primátusa a gazdaság felett fenntartandó, vagy helyreállítandó, ha esetleg elveszítettük volna. Köszönöm szépen, elnök úr! Most pedig Nigel Farage társelnök úr, a Szabadság és Demokrácia frakció. Jó reggelt kívánok, Farampai úr! Egy éve van ön hivatalban, és ebben az évben az egész épület elkezdett roskadozni. Káosz uralkodik, a pénz elfogy, hát hála Istenek, köszönöm! hát ön lesz majd az eroszkeptikusoknak a fő címlap figurája. Nézze meg ezeket az arcokat, nézze meg a félelmet, a haragot, a dühöt. Szegény Barózó, mint a szellemeket látnak, kísértet, kísérteteket. Hát kérem szépen, vége a játszmának, de annyira el vannak keseredve, meg akarják őrizni az álmukat, éppen ezért a demokrácia utolsó elemét is kiveszik a rendszerből. És világos, hogy önök közül senki sem tanult semmit. Van Rompoy úr, amikor ön azt mondja, hogy az euró stabilitást hozott. Gratulálhatnék, mert nagyon jó humorérzéke. De hát nem ez az a mentalitás, önök fanatikusok. Nyilvánvaló. Ön arról beszélt, hogy hazugság azt gondolni, hogy a nemzetállam fennmaradt a 21. század globalizált világában. Lehet, hogy ez, ez igaz Belgiumban, akiknek hat hónapja nincsen kormányuk, de mi, minden tagállamban, ebben az unióban, talán ezért látjuk a félemet az arcokon, az emberek azt mondják, nem akarjuk azt a zászlót, nem akarjuk az európai himnuszt, nem akarjuk ezt a politikai elétet, mi azt szeretnénk, az egészet dobják be a történelem szemetes kosarába. Az év elején, már láttuk, hogy mi a helyzet, most itt van az ír helyzet. Tudom, hogy az ír politikusok butasága és zsugorissága, kapzsisága okozta ezt, nem szabad lett volna csatlakozniuk az EU-hoz, mert nagyon sok eredményt értek el, de hogy reagáltak önök erre? Azt mondják nekik, amikor összedől a kormány, hogy nem lenne helyes, ha lenne választás. Rén biztos úr azt mondta, először tegyék rendbe a költségvetés, majd utána tarthatnak parlamenti választásokat. Hát ki a fene gondol? Te mit, ki, ki, kik önök? Mit gondolnak mégiscsak? Önök nagyon-nagyon veszélyes emberek ezt az euróállamot létrehozzák, önök tönkreteszik a demokráciát. Úgy tűnik, hogy önök boldogok. Több millió ember munkanélkülisége, szegénysége önöket örömmel tölti el, mert önök az euróálmokat kergetik. Portugália a következő áldozat. 325%-os az államadóságok. Ők a következők a listán. Aztán gondolom Spanyolország következik. Spanyolország megmentése hetesszer annyiba kerülne, mint Írország esetében. Szerintem az összes megmentő pénz elfogy, nem lesz. De hát súlyosabb ez, mint a gazdaság. Ők, önök elveszik az emberek identitását, demokráciát. Csak a nacionalizmus, az erőszak marad. Én fohászkodom a jó Úristenhez, hogy a piacok tegyék tönkre ezt az európai álmot. Mielőbb. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Angelika Wertmann. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! A jelenlegi pénzügyi válságot megoldandó alapvető változásokat kell beépíteni az európai gazdaságpolitikai irányítási rendszerbe. A pénzügyi fegyelem megerősítése, a gazdaságpolitikák felővizsgálata, a koordinálás a válságkezelésben fontos. A stabilitás és növekedés egyezmény megerősítése nyilván hozzájárulna a gazdaságpolitikai felelősség megnövekedéséhez. Lépésként, lépésről lépésre bevezetett szankciókat kellene bevezetni, a deficit és államadóság kritériumokat figyelembe kell venni. Az új válságmechanizmus azt jelenti, hogy többek között a bankok és biztosítók is felelősségre vonhatóak. Én kérem szépen ezeket, hogy legyenek felelősségteljesebbek az adófizetőkkel szemben, ami Cancunt illeti. Az EU egy hanggal akar szólni. Az ilyen nehéz időkben lehetőség például a megújuló energiák és az energiahatékonyságba történő befektetések nagyon fontosak. Így lehet a növekedési politikát is elősegíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig a további felszólalók, egyéni felszólalók következnek. Marian Tiszen asszony kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, bankválság, gazdasági válság, válság az államháztartásokban az és elmúlt két és fél évben valóban nagyon sok személyes válsággal kapcsolatos tapasztalatunk alakult ki. Az európai kormányok helyesen reagáltak. Nagyon határozott fellép lépése volt az Európai Központi Banknak is, amely megmutatta, hogy működik Európában a szolidaritás. De a jelenlegi helyzet azt is bizonyítja, hogy a strukturális kiigazításokkal kiigazításokat folytatni kell, igazi gazdasági vezetést kell tudni kialakítani. Az Európai Tanácsnak ezt a válságot arra kell felhasználnia, hogy a jövőben az Európai Unió erejét teljes mértékben érvényesíteni tudja. A pénzügyi ágazat, a tartozások és a makrogazdasági egyenlőtlenségek ki helyreigazítása fontos. Fontos a versenyhelyzet erősítése, a gazdasági növekedés és a jólét biztosítása. Reméljük, hogy senki sem fog megijedni az intézkedések komolyságától. Nem szabad a tagállamok egyikét sem fekete báránynak tekinteni. külső nyomásra természetesen szükség van, mert a globalizáció idejében egy, egymagunk nem tudjuk a munkát elvégezni. A tanács következtetései, amit olvastunk, és nagyon fontos eh, iránymutató a munkacsoport számára is, üdvözlendő Mégis két kérdésem van. Az egyik több, mint az irányítási csomag felét az együttdöntés keretében határozták meg, és önök mégis a gyorsított eljárást kérik. Az ECOFIN tanács a parlamenttől való tárgyalásokat háttérbe kívánja szorítani, pedig mi ezt szeretnénk. A második pedig az Európai Tanács egyfajta szankcionálási autonom, automatizmus ellen kíván szavazni, nem akarja a Pandora szelencéjét felnyitni, pedig fontos lenne arra, hogy érvényesíthessük, hol van az igazi rejtély, az igazi Pandora a szelencében. Merci. Our next speaker is... Köszönöm szépen a következő előadó, Stephen Hughes, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dologban talán egyetértünk, hogy az állam és kormányfők rendkívül elfoglalt férfiak és nők. Izgalmas kérdés az, hogy három havonta egyszer találkoznak, rengeteg időt és pénzt fordítanak arra, hogy nagyon kevés dologról döntsenek a válság idején ha, pusztán ha csak azt nézzük, hogy Írországban mi nézzük. Nézzük a pénzügyi tranzakcióadót. A márciusi csúcs találkozó, a júniusi, az októberi csúcs találkozó rendjén egyaránt szerepel, és minden egyes tanácsülés a következőre tolta a kérdést. Most a decemberire fog kerülni, és valószínűleg ezt követően a jövőben is megjelenik. Sürgősen szükségünk van egyfajta gazdasági irányításra, jövőképre, lévé, lépésekre, szoros együttműködésre. A, ehelyett azonban kölcsönös bizalmatlanság, hezitálás, és ennek következtében általános és állandó stabilitás hiány van a stabilitás helyett. Még mindig fennáll a veszélye annak, hogy a javasolt új rendszer prociklikus lesz, és ezért kontraproduktív a növekedés és munkahelyteremtés számára. A második dolog, valóban kiegyensúlyozott és gazdasági politikai koordinációra van szükség, nem csak ellenőrzésre és szankcionálásra. A harmadik dolog pedig így vagy úgy, de egy közös adósságkezelésre van szükség azért, hogy legalább a GDP ö, ö, hiányának megfelelő százaléka fölött megfelelő kockázatmegoszlást biztosítson. Ennek alapján elmondható, hogy önök még nem jövőképpen rendelkező politikusok, inkább az azonnali lépéseket preferálják, pedig a kettőt össze kellene fésülni. Nagyon fontos lenne, hogy megfelelő gazdaságpolitikai és politikai koordináció, megfelelő felügyelet és adósságkezelés legyen, amely jövőképet és lépéseket egyaránt igényel. Köszönöm szépen Hughes úrnak, Lambsdorff úr a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy dolom, hogy egy dolog fontos az állampolgárok megértése szempontjából nem az Európai Unió eladasú, eladósodott, hanem a tagállamok eladósodási válságáról van szó. Az EU az egyetlen politikai szint Európában, amely adósságmentes. Szeretném, ha ez így is maradna. Az euróval azonban közösséget alkottunk és ez helyes is, ahogy Rebecca Marx és eh, Martin Schulz is panasztolta az európai szellem hiányát, Német, Németországot és Franciaországot az Egyesült Királyság megzsarolja nem a pénzügyminiszternek, hanem az Európai Tanácsnak kell lépnie. Van Rompuy úr, a megelőző szakaszban ezt a szellemet feláldozták, a pénzügyi válságot, a gazdaság, a, az adósságválságot ez is mélyítette. Mit jelent ez? Valóban a részleteket meghatározó Európai Uniót akarunk a munkaerőpiacig, a gazdasági életig mindent meghatározva, ez egy nagy kérdőjel. Fontos, a legfontosabb az, hogy a tagállamok állami költségvetését megint pofozzuk. Ez, ami fontos, ezért kell a mostani eh, tervet végrehajtani. Köszönöm szépen. Kék kártya. Eh, Graf Lamsov kolléga, mondja Martin Schulz, ugye az FDP elnökségének tagja. Most Dovil egy hiba, ezt gondolja az ön pártjának többsége, és a ö, miniszterelnök helyettes, ez az FDP vélemény, vagy pedig Graf Lemszov vélemény, amit ön itt hajlandó válaszolni, Lemsz Graf? Persze, természetesen hajlandó vagyok válaszolni Martin Schulz kolléga az SPD szövetségi elnökségi tagja, és nyilván ő is mond olyat, amelyet száz százalékban nem támogat az SPD elnöksége. Schulz úr, mutatja meg, hogy ki volt ott az FTP-sek közül Dovében. Azt hiszem, hogy világosan nyilatkoztunk ezt követően erről a kérdésről. Döntő kérdés, ugye az automatizmus kérdése a preventív fázisban. Azt hiszem, hogy világosan bíráltuk ezt. Ha meg lesz a szerződés módosítás, akkor megjavul ez a helyzet, ez a döntés, a dovili döntés szerintem hibás volt. Mindenki meg van elégedve, mondja az elnök. Nagyszerű. Következő hozzászóló Lamberts úr. Elnök úr, tagállamként ugye 27 országban, ha úgy tetszik, az adósságon, a magánadósságon és a közadósságon alapuló növekedést éltünk meg. És ugye a finanszírozni kellett a fogyasztást, a spekulációt, nem is a beruházásokat finanszíroztuk Kínában, Brazíliában, Indiában, ők pedig beruháztak a megfelelő dolgokba. A történelem könyvébe úgy kerülünk be, hogy Európa veszített, de hát nem vagyunk fatalisták. Persze fontos a gazdaságirányítás, robosztus európai gazdaságirányítás, de először is meg kell nézni ezt a tüzet, amelyet az adóság fellobbantott. Ami a közkiadások csökkentését illeti, hát azt gondolom, hogyha ezzel akarjuk megoldani a problémát, akkor nem tudjuk, hogy miről van szó. Nagyon jó lenne átalakítani, átcsoportosítani az adósságot, ahol a fenntartható szinten túlmutat ez. Mert világosan kell fogalmazni, a hitelezők és az adósok felelősek az adóság halmaz kialakulásáért. Nagyon fontos, hogy a a hitelezők sokszor felelőtlenül adtak kölcsönt és hitelt. És nyilván az adófizető az, aki kihúzza a pácból az elkövetőket. Nagyon fontos, ha nem járunk így el, akkor magunkat ítéljük egy japán forgatókönyvre, tehát azt gondolom, hogy az állampolgárok ezen a kontinensen sokkal többet érdemelnek, jobbat érdemelnek ennél. Következő hozzászóló Ford asszony egy percre. Thank you. This is a... Köszönöm szépen. A gazdasági irányításról beszélünk Európa szerte, sok ország sajátom is, nehéz gazdasági időket él meg. Hétvégén az EU és Nagy-Britannia szolidaritásáról biztosította Írországot. Jelenleg nem arra van szükség, hogy egymásra újjal mutogassunk, hanem sokkal inkább tanulni kell egymás hibáiból, és a jövőre vonatkozó jobb döntéseket kell hozni. November közepén Görögország harmadszor javította a pénzügyi helyzetét. Jelenlem, hogy előbb, remélem, hogy előbb-utóbb vége lesz ennek a görög ügynek, és sokkal jobban meg tudjuk majd jósolni a helyzetet. Az Európai Unió nagy utat tett meg, részletes információ cserét, terveztek az európai szemeszter keretében, és nagyon fontos, hogy a bevált gyakorlatot meg tudjuk osztani egymással. Erre szükség van, de nem minden ország egyforma. A jó gazdasági irányítás máshogy érhető el, de mindenki javára szolgál ez. Elnök, köszönöm szépen. Debrün asszony következik egy percre. Köszönöm szépen. Az IMF, az EKB és a bizottság nagyon komoly feltételeket állít. Tudjuk, hogy Írországban nagyon komoly megszárítások lesznek, munkahelyek szűnnek meg, illetve a közszolgáltatásokat is csökkentik, növelik az adókat azok tekintetében is, akik keveset keresnek. Azt gondolom, hogy a nyugdíjasok, a szegények és a betegek fogják majd ezeknek a megszorításoknak a legtöbb vagy legnagyobb terhét fizetni. Ez nem segítség, és ezért mindenképpen ezt ellenezzük. Szerintem nem az a célunk, hogy mandát, hogy igazoljuk magunkat, miért van erre szükség, hanem arra, hogy rendezzük a helyzetet. Az ír kormány pedig úgy döntött, hogy addig nem lesz új választás, amíg a költségvetés nem rendeződik. Az ír kormány sokkal inkább a bankok javára szeret dönteni, mint az ír polgárok javára. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászóló Borgéci úr. Az LKB e elnöke Trisé úr, hogyha az okori Rómában ért volna, akkor tógáj, tógáját megfol, múlva azt mondaná, hogy trikétus trikéte, Türelem, türelem. Nos, azt gondolom, hogy meg kell előzni azt, hogy válság ki az euróvezetben, és nem szabad, az, nem szabad azonban, hogy az Európai Uniós pénzt a saját tagállamai kárára ö, mentsük meg, oda kéne figyelni a KKV-kre, a munkanélküliségre, a dezintegrációra. Azon országok, akik túlélik a válságot, nagyon, azt gondolom, hogy csak úgy tehetik ezt meg, hogyha nagyon komolyan támogatják őket, ott van például Írország 400 milliárd euró, nem volt megfelelő az eddigi versenypolitika. Hol van itt az európai kormányzás? A tesztet túléltük. Az Anglo-Irish Bank 8 milliárd eurós ö, veszteségben, veszteségtől szenved. Tehát hol van itt, a, hol van itt szükség türelemre? Aztán ott van a német alkotmánybíróság, aki alkotmány ellenesnek ítélte azt, amit mi most elpróbálunk elérni. Ciao euro, ciao euro. Señor Borgesio, next time if you have one minute, you have to... Legközelebb, ha egy perce van, tartsa be az időt ki. Egy perc, az egy perc. Langen úr, kettő percet, tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök urak, sok bírálatot hallottam a Dovili döntése kapcsolatban, mindenki tudja, hogy a legutóbbi ülés elején az ön munkacsoportja, Fárompoly elnök úr, 20 pontot még nyitva hagyott. És ugye az egyhangúság elve miatt, ugye, hát ezt mindenki tudja, hogy a két legnagyobb tagállam, akik a stabilitás és növekedés egyezményben bűnt követtek el. Franciaország és Németország 2004-ben voltak a fő bűnösök, ugye? Zöldek és szocialisták elnyitották az országot. Most Schulz úr nem helyesen utasította, vagy, vagy tette helyre Grafan Lambsdorff urat. Nos, a tagállamoknak be kell tartaniuk ezt az egyezményt. De most mi van akkor? Bármit előírhatunk, ha nem tartjuk be. Most ez a probléma. Hat törvénytervezetünk van. Kettő tanácsi rendelet, négy pedig közös rendelet, tanács és Európai Parlament közös rendelete. Nem értem, hogy mit nyavajognak itt. Hát be, van beleszólási lehetőségünk. Az én frakcióm nevében el tudom mondani, hogy a bizottság javaslatait ebben támogatni fogjuk aztán majd tárgyalunk a tanácsal erről. Hát ez a valóság. Miért vagyunk ilyen szerények? Miért bíráljuk, és miért vagyunk mérgesek azokra, akik részt vesznek a törvényalkotási folyamatban? Ami a szerződés módosítás szükségszerűségét illeti. Most én úgy gondolom, hogy a szerződés május 9-én a lehetetlenségig kiterjesztettük ami a 122-es cikketemében a védő ernyőt illeti. Most, hogy ezt nem akarják a tagállamok, mert aztán a bizottság és a parlament be kell vonódjon, szerintem ez egy hiba. Nem lesz elég a 136-os cikkeit módosítani. Nagyon fontos, megbízható jog alapra van szükség a védőmechanizmusokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ferreira, 22 percre. Obrigada, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, világosá kell tennünk, hogy a szolidaritási ö, mechanizmusok nem váltak be. A görög államadóság nem csökkent, Írország és ugye milyen helyzetbe került, továbbra is adott probléma nem működött. Ez egy államközi mechanizmus volt és az euróválság kezdete óta másként kellett volna eljárni, most pedig konszolidálni akarják ezt a rendszert. A tanácselnöksége ezt kívánja tenni, tehát a harmadik eszköz, amit említettek, nos hát bevonják a magángazdaságot is. Merkel asszony ugye azt javaslatot terjesztette elő, ami erre vonatkozott, és az ő nyilatkozata, amely szerintem túl korai volt, a csúcslálkozó előtt, tehát gyakorlatilag kibuktak, vagy ezen a, a piacok, mert nem jól reagáltak. Ami az együttműködést illeti, nagyon fontos az együttdöntési eljárás, amely a gazdaság irányításnál ö, érvényben lesz. Nem szabad most elhamorkodottan intézkedni, dönteni, nem szabad mindent, mindenáron, a minőség kárára megvalósítani, világosá kell tenni, hogy a parlament aktívan fog részt venni a törvényalkotásban, az ide vonatkozó törvényalkotásban, de az ilyen jellegű mechanizmusok, mint például az államadóság csökkentésére vonatkozó mechanizmus, az európai parlamenti képviselők nélkül nem hajtható végre, hanem kéz a kézben kell eljárni. Ezen kívül nekünk európaiaknak egyértelmű európai megközelítést kell megvalósítani a válságban. Természetesen az államadóságot konszolidálni kell. Ugye eurókötvényeket is ki lehetne bocsájtani. Arról lehetne gondoskodni, hogy az eurózóna fenntarthatóan megvédhető legyen európai beruházások, nem pedig kormányközi szabályok által. Kell megfelelő európai költségvetés, nem csak a GDP 1%-ára van szükségünk. A reál kell kiindulni. Ez kell álljon a politika középpontjában. Az idő lejár, mondja az elnök. Nos, hát meg kell őrizni az új um, tanácselnök és a bizottság elnöke nem szabad, hogy az ECOFIN szószólója legyen az európai polgárok érdekében. Köszönöm szépen, most pedig Piotrowski kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, az eurozóna válsága tény, a helyzet pedig komoly. Az emberek ezért eh, szeretnék módosítani a Lisszaboni szerződést, amelyet olyan nehéz volt eh, alkalmazni. A német és francia álláspont érthető, nem akarják a görög, ír és más válságot ők megfizetni. Másrészt viszont, ha a Lisszaboni szerződést újra nyitják, az, az egy nagyon komoly precedens lenne, jobbá kellene tegye a, az EU munkáját, de nem ez lett az eredménye. A szerződés változtatásával nem csak az euró változna meg, hanem az intézményi mechanizmusok is. Nagyon sok közgazdász szerint a görög válság nem alakulhatott volna ki, nem lett volna európai dimenziója, ha Görögország saját valutáját megtartotta volna. Le kellett volna értékelnie azt. A többféle valuta stabilabb lenne az egységesnél. Köszönöm szépen, Dimauro úr, két perc. Te Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném röviden politikai szempontból értékelni a dolgokat, illetve mindazt, ami elhangzott a vita alatt. Nos, a nagy európai politikai családok tag, tagjai nem ö, kritizáljuk az euroszkeptikusokat azért, amiért nem hisznek Európában. Szerintem a le, az alapprobléma lehet, hogy az, hogy mi magunk sem hiszünk Európában. Nem lehet az euroszkeptikusok számlájára írni a saját problémáinkat. Mi vagyunk a legnagyobb e- európai politikai családok. Mindig is nagyon komoly elképzeléseink voltak az európai összetartozásról. Az összes olyan kormány, amely a mi családunkból kerül ki, mindent megtesz azért, hogy megakadályozza ennek az európai mechanizmusnak a működését. Gyakorlatilag bort iszunk és vizet prédikálunk. Mi vagyunk azonban felelősek mindezért, hogyha mi magunk nem vagyunk képesek előre törni, nem vagyunk képesek konkrét projekteket megvalósítani, eurókötvényeket kialakítani, stb. stb., akkor elég nehezen magyarázhatjuk el a választópolgárainknak, hogy ugyanazok vagyunk, akik otthon, nap mint nap, mindenért az Európai Uniót vállaljuk, és azt mondjuk, hogy csak akkor tudjuk a, tudunk a válságból kilábalni, hogyha az Európai Unió csökkenti a költségeit. Azt gondolom, ez egy alapvető felelősség. Enélkül az európai projekt természete veszti értelmét csak akkor nem leszünk hitelesek, üresek lesznek az üléstermek, mint itt is. Így gondolkodik legalábbis az európai polgárok 40%-a. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most Podimata asszony következik másfél perce. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, egy alapvető következtetést tudok levonni a legutóbbi Európai Tanácsból. Ez pedig az, hogy nem tudtuk meggyőzni a piacot, nem tudtuk őket magunk mögött tudni. A piac mondja ki mindig is az utolsó szót. Fel kell tenni a kérdést, hogy miért volt ez kudarc. Annak ellenére, hogy szigorúbbak a pénzügyi fegyelmi szabályok, az emberek úgy vélik, hogy nem kezeljük ezt a gazdasági válságot, és nem csak, hogy nem kezeljük, hanem hagytuk, hogy elmérgesedjen egy sor országot kellett támogatni az állandó támogatási mechanizmus keretében. Úgy gondolom, hogy az emberek úgy látják, hogy ennek a mechanizmusnak hozzáadott értékét megsemmisítjük, hiszen nem megfelelő üzeneteket küldünk a piac felé. Ha valóban azt szeretnénk, hogy a magánpiacok is részt vegyenek a, mű, a mechanizmusokban, akkor miért nem tesszük lehetővé, hogy európai szinten a cserére lehetőség legyen. Ennek egy fórumot kéne adni. Fontos, hogy komolyan vegyük a pénzügyi fejlügyeleti szabályokat, és hogy a válság mechanizmus megvalósuljon. Miért van még mindig légüres tér itt? Ezt a szakadékot igenis át lehet lépni, hogyha felállítunk egy közös igazgatási mechanizmust, amely mindannyiunkat támogatna az összes tagállam. Hübner asszony következik, mondja az elnök másfél perc. Eh, elnök úr, hadd kezdjem azzal, hogy a versenyképesség eh, tartós feltételei a különböző tag, eh, tagállamokban megváltoznak. A strukturális egyenlőtlenségek továbbra is felmaradnak, és a gazdasági irányítás gyenge lesz. Ennek tükrében igen fontosnak tartom, hogy a bizottság sürgősséggel tesztelje az európai szemeszter 2011-es elindítását, hiszen nagyon sok új gazdasági irányítási elemre lehet nyílna mód. A második dolog, a teljesen automatikus szankciók rendszere a szerződés megváltoztatását igényelni, és a javasolt rendszer csak a szerződés keretein belül lehetne megengedett. Ezért fontos, hogy a bizottság és a tanács mindent megtegyen azért, hogy további lépéseket tegyünk, amelyel nem kellene szükségtelenül elhúzni a folyamatot a nemzeti helyzeteket és a gazdasági helyzet észszerűsége és egészsége szempontjából figyelembe kell venni azok a tagállamok, amelyek nem rendezik helyzetüket, azoknak negatív, annak negatív hatása lehet a külső környezetre is. Az eurozóna és az Európai Unió egyéb részeinek együttműködésére van szükség, hiszen a gazdasági egészséget az Európai Unió egészében kell javítani. Azt is látom, hogy a teljes és mély hatástanulmány időt igényelne, amire most nincs idő. Ami segítene az az, hogy az elmúlt két évben a bizottság igen jelentős és méreható tudásra tett szert a gazdaságok megismerésében, úgyhogy két lépést kérek, kompatibilitás biztosítása érdekében. Kolléganő másfél percre volt csak lehetősége. Köszönöm kedves kollégák, az Európai Gazdasági Tér EFTA parlamentjének kollégáit üdvözlöm, Izland, Liechtenstein és Norvég kollégákat, valamint a svéd szövetségi közgyűlés megfigyelőit a hivatalos galérián. Üdvözlöm a delegációt a Strasburgi parlamenti ülésen, ahol önök a 35. Európai Gazdasági Tér